Kedves kollégák, kérem, hogy mindenki foglaljon helyet, hogy megkezdjük az ülést. A napirend szerint Michel Dantán jelentése, éves jelentés az uniós versenypolitikáról. A július 14-i ülésen azt kértük, hogy készíthessünk egy véleményt az 53-as cikknek megfelelően egy saját kezdeményezésű jelentésről, amelyet az Ekoncak bizottság készített, az éves jelentés az uniós versenypolitikáról címmel. Ez a vélemény eh, a néppárté lett, Michel Dantin lett a jelentéstevő, és az első véleménycserére, eszmecserére augusztus 30-án került sor, a véleménytervezetet pedig október 12-én nyújtotta be a véleménykészítő. Október 18-án volt a módosítások benyújtásának határideje, 128 módosítást gyűjtöttek be, 15 kompromisszumos módosítást dolgoztak ki a jelentéstevő és az árnyék jelentéstevők. Danta úr azt javaslom, hogy kezdjük is el a szavazást. Nézzük tehát a módosításokról szóló szavazást. M kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. B kompromisszum, ezt elfogadtuk, a B kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 16-os módosítás mellette, ellene, tartózkodás, nem teljesen világos az eredmény, úgyhogy szerintem szavazzunk elektronikusan. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 17-es mellette. ellene tartózkodás elutasítottuk, 19-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 22-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. Következik az O kompromisszum, megnyitom a szavazást. Nem, elektronikusan. Igen, elektronikusan szavazunk, úgyhogy megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Szuper. Akkor a H kompromisszum következik. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. C kompromisszum. Lezárom a szavazást. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 32-es módosítás. Szentra Rodriguez mellette. Ellene. Tartózkodás. Elutasítottuk. 38-as mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítottuk. D kompromisszum. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. E kompromisszum. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 52-es, anyu. Mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítottuk, 53-as Bové mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk, 57-es Danta mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk, G kompromisszum, megnyitom a szavazást, Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. F kompromisszum. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 67-es következik. Mellette. Ellene tartózkodás elutasítottuk, 85 mellette, ellene elutasítottuk, 108 mellette, ellene elfogadtuk, I kompromisszum, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elfogadtuk, 88-as új tema, mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk, következik a J kompromisszum, elektronikusan megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 101-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk, K kompromisszum, elektronikusan megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Elkompromisszum. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. elfogadtuk. Következik az N kompromisszum. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Következik a 120-as mellette. Ellene. Tartózkodás. Elutasítottuk. 121 mellette. Ellene tartózkodás, elutasítottuk. Következik a 128 mellette, ellene, elfogadtuk, következik. E, preambuló bekezdések, francia bekezdések, e, egyes Danta mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk kettes, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk hármas. Dentem mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk négyes mellette, ellene, elfogadtuk. A kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Elektronikusan szavazunk. Záró szavazás. Megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. Öm, elfogadtuk nagy többséggel, gratulálunk Dantan úrnak, a jelentéstevőnek. akinek megadom a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. E, engedje meg, hogy köszönetet mondjak a jelentéstevővel való együttműködés, e, e, köszönetet mondjak a csapata való együttműködésért. Egészen egyszerű volt kidolgozni a kompromisszumos javaslatokat. Az asszisztensem is nagyon nagy munkát végzett Szeretnék köszönetet mondani az EKON bizottság jelentéstevőinek, Stenzi kollégának, aki mindig nyitott fülekkel fordult felénk, és mindig nyitva volt az ajtaja a javaslatunkat átvette, javaslatainkat átvette, hiszen már a szavazás eredményét egy kicsit előre lehetett sejteni, úgyhogy köszönöm szépen neki is ezt a nyitottságot. A Task Force végkövetkeztetéseivel kapcsolatban <clears throat> azt mondanám, hogy a mezőgazdasági bizottság és a Task Force következtetései nagyon egybevágnak, és ezt ezeket a következtetéseket átadjuk a bizottságnak. Köszönöm, köszönöm szépen, köszönöm szépen Dantan úrnak a kiváló munkát, és akkor most rá is térhetünk a nyolcas napi rendi pontra, ez is szavazás, állásfoglalási indítvány elfogadása. Ezt a 106-os cikk 3 bekezdése szerint készítettük el, eh, amely egy állásfoglalására irányuló indítvány tervezet az eljárási szabályzás 100 cikkének kettes amas bekezdése alapján a növényeket vagy növényi termékeket károsító szervezeteknek a közösségbe történő behúzolása és a közösségen belüli elterjedése elleni védekezési intézkedésekről szóló 2029 per LK e tanácsi irányelv 1-5 mellékletének módosításáról szóló bizottsági végrehajtási irányelv tervezetéről. Ez tehát egy végrehajtási irányelv. November 8-án volt egy koordinátori ülés, ugyanezen az ülésen a koordinátorok úgy döntöttek, koordinátor ülés előtt sor került a DJ Center részéről egy mm, előadásra, illetve egy eszmecserére a képviselőkkel a Komagri keretében. Az, az Európai Bizottság a végrehajtás irányelvét januárban tervezi elfogadni, mi ma fogunk szavazni, és aztán elég időnk lesz a plenáris szavazásig. A plenáris decemberben lenne a szavazás, vagyis azelőtt, hogy a bizottság elfogadja az irányelv végrehajtási irányelvet. Szeretném még egyszer elmondani, hogy a 106-os cikk 3-as cikke szerint nem szükséges az Európai Bizottságot felhívni arra, hogy vonja vissza a végrehajtási aktus tervezetet, és előfordulhat az is, hogy inkább meghívjuk az Európai Bizottság, felkérjük a bizottságot arra, hogy módosítsa a javasolt módosítások alapján, a parlamenti módosítások alapján a tervezetét. Eh, Ovidéra asszony ez ilyen módosításokat javasolt, és eh, nekem úgy tűnik, hogy a komagri eh, az elfogadott gyakorlatot alkalmazza. Azt javaslom, hogy az, az állásfoglalás tervezetről akkor kezdjük meg a szavazást. tudva azt, hogy új szavazólistánk van, külön szavazást kértek. Azonnal önök is látni fogják a részenkénti szavazás kéréseket. Hogyha nincsen ellenvetés, akkor azt javaslom, hogy kezdjük meg, és meg a szavazást. elektronikusan kellene szavaznunk, hogy világosan lássuk, hogy hogy alakulnak a többségek. Azt javaslom tehát, hogy elektronikusan szavazzunk a kettes mód, módosításról. Külön szavazás, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. A négyes módosítás két részben, első rész. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Második rész, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Ezt is elfogadtuk. Az állásfoglalás tervezetről szavazunk most. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Köszönöm szépen a munkájukat, és köszönöm szépen a szavazás előkészítését. Voilà.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 Kérjük a kollégákat, hogy csendben hagyják el a termet. A napirend szerint az Agri Bizottság 2016. szeptember 21-23-ai Szlovénia kiküldetéséről szóló jelentés ismertetésére kerül sor. Nyilván önök is tudják, hogy a vidékfejlesztési, ez a gazdaságos vidékfejlesztési bizottság Szlovéniába látogatott szeptemberben, és nekem jutott ez a megtiszteltetés, hogy én vezessem ezt a delegációt, mert sajnos Sikierszki úrnak utolsó pillanatban le kellett mondania az utazást. Nagyon jól sikerült, az utazásunk kiválóan volt az előkészítve, de meg is adnám a szót rögtön Bogovics képviselőnek, aki a kezdeményezője és az előkészítője volt ennek az, az ennek a delegációnak. Bogovics úr, tessék, öné a szó. És most ezt szeretném kérni, hogy legyenek figyelemmel, és egy kis tiszteletet mutassanak a, az előadónak. Monsieur Bogovics, vous avez la parole. Thanks, Mr. Andrew. Thanks for the floor, and thanks for the leading the group of members of... Uh, köszönöm szépen, kedves kollégák, köszönöm szépen az Agri Bizottságnak, hogy uh, a szlovéniai látogatáson részt vette. Ahogyan elhangzott, szeptember 22-23-án Szlovéniában jártunk, 21-23-án. Az agri koordinátorok és az agri titkárságnak köszönjük ezt a lehetőséget, bemutathattuk hazánkat, országunkat, és persze a mezőgazdasági termelést is. Mint tudják, Szlovénia egy kis ország, 20 ezer négyzetkilométeren terjed el, de ezen a 20 ezer négyzetkilométeren viszont van kontinentális éghajlat. A pannóniai mezősége terjed, terjed ki, van mediterrán klíma, hiszen az Adriai tenger mossa partjainkat, és ezen felül az Alpok magasodnak az ország északi felében, és itt alpesi klíma uralkodik. Próbáltuk megmutatni ezt a sokszínűséget a látogatás során. A szlovén terület 60%-át erdők fedik, tehát az erdészetnek nagyon nagy a szerepe. A terület 30%-a pedig mezőgazdasági termőterület, és ezen 30%-on belül ennek a 30%-nyi területnek az egyharmada csupán 900 négyzetméter per személyenként a szántó. Tehát gabonával nem annyira tudjuk ellátni a többi országot, gabonát importálnunk kell. Azért szerveztük meg ezt az utazást, hogy megmutassuk Szlovénia különböző arcait, másrészt ugyanakkor a szlovén mezőgazdaságért felelős embereket is meglátogattuk, a parlament mezőgazdasági szakbizottságával, a miniszterrel, illetve az Agrárminisztérium államtitkárával cseréltünk eszmét. Albert Dess, Maria Merkel, Ulrike Müller, Martin Heusling, James Nicholson és Lidia Sandra Rodriguez voltak tagjai a delegációnak, plusz az e- a vezetője. Az Eroszat Kröskó céget látogattuk meg, Szlovénia északi területén, 50 kilométerre Zágráb, Zágrábtól, ahol az Eurosat cég a legnagyobb gyümölcstermelő cég működik, egészen modern hűtőházuk van, mosó, csomagoló, szelektáló gépsorok működnek. Aztán meglátogattuk a Heirek is konzent, itt a hagyományos szlovén építészet emlékeit tekinthettük meg, és a vidékfejlesztési program, a LEADER program és a LEADER program eszközeiből sikerült kép, képíteni ezt a skanzent Szlovénia központi területén. A ljubljanai várban vacsoráztunk, ahol egyben méhészeti kiállítást is megláthat, megnézhettünk. A szlovénok híres méhészek. Május 20-a a méhek világnapja, <clears throat> szándékunk szerint az ENSZ azzá a nappá nyilvánítja, ezen dolgoznak a szlovén méhészek. Találkoztunk itt a szövetkezetek képviselőivel, a terméktanács képviselőivel. És volt egy-két méhe, méhész, illetve a női gazdálkodók szervezetének képviselőivel, is a női gazdálkodók nagyon jól megszervezték magukat. Szlovéniában. Primos Heinzel találkoztunk másnap a szlovén alelnökkel, valamint a mezőgazdasági, élelmiszeripari és erdészeti szakbizottság munkatársaival, tagjaival, és az európai ügyek kért felelő szakbizottság tagjaival. Nagyon jó termékeny eszmecserét folytattunk. Később a primorszkai régióba látogattunk, ez az olasz határon helyezkedik el, a lipicai állami gazdaságot látogattuk meg, a híres lipicai mén, ménes itt működik, a híres lipicai lovakat itt tenyésztik, gyönyörű ez a táj, és persze nagyon fontos a lépicánál, a lépicai faj fenntartása érdekében. Később pedig a Guriska Bardaványt látogattuk meg, ez a legnagyobb szövetkezeti szőlészet és borászat Szlovéniában de találkoztunk hús, az alpesi térség hús és tejtermelőinek képviselőivel is. És így betekintést nyertünk a bortermelésbe, a híres szlovén sajt termelésébe és a hús ágazat munkájába nagyszerű bort állítanak elő Szlovéniában, nagyon jó minőség a sajt és a hús. A világ száz legjobb bortermelője közül az egyik évente mindig szlovéni, szlovén termelő. <clears throat> Szeptember másodikán pedig az mm, mezőgazdasági erdészet és élelmiszeripari miniszterrel, zsidóúrral és Stanislav Nisával, az államtitkárával találkoztunk. Megvitattuk az mezőgazdasági krízis témáját, az éghajlatváltozás kérdését. <clears throat> Például idén nagy problémák voltak az erdőkben, de a szőlő és a gyümölcstermelés ágazatát is sújtotta a tavaszi fagy. Utána pedig Bledbe mentünk el, ez az egyik leghíresebb turisztikai célpont, hogy na mondjuk destináció, és a Triglovski Park természeti park is itt helyezkedik el, a Triglav a legmagasabb hegycsúcs Szlovéniában. Ez a természeti park a természetet őrzi meg, másrészt pedig természeti termékeket és előállítanak például a turmenec sajtot, Itt találkoztunk, tehát Beledben találkoztunk a Triglovski National Park munkatársaival, illetve a sajtkészítőkkel. Azután meglátogattuk az apikultúra, tehát a méhészeti múzeumot, és a szlovén méhtenyésztők szövetségének elnökével találkoztunk. Köszönjük, hogy eljöttetek, eljöttek. Szerencsénk volt az idővel, szép volt az idő. Köszönjük a titkárság munkáját. Jure, asszisztensem is sokat segített abban, hogy minden jól menjen. Köszönöm szépen! Je voudrais, si vous me le permettez, avant d'ouvrir le, le, le débat, donc que certains euh, membres donc, qui ont participé à la délégation. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen a delegációs útnak az összefoglalását, és köszönöm a titkárságnak is, hogy összeállította a jelentést. Elvileg ezt mindenki megkapta. Úgyhogy köszönöm Bogovics úrnak, hogy hogy bemutatta ezt a jelentést. Az utazás maga nagyon izgalmas volt, érdekes volt, és nagyon sokat tanultunk ezen az úton. Albert Desznek adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr, kedves Erik. Én is meg szeretném köszönni Bogovics kollega szervezési munkáját kitűnően szervezték meg az utat, nagyon informatív volt, és Franz elmondta, hogy miből is állt az utazás, hol jártunk, mit láttunk. Ez alatt a három nap alatt valóban meggyőződhettünk arról, hogy melyek a szlovén mezőgazdaság előtt álló problémák. Betekintést kaptunk a aznapi helyzetbe is. Nagyon nagy hatással volt rám, hogy az EU pénzeket a kulturális területen hogyan lehetett hasznosan felhasználni, például a mezőgazdasági múzeumokban. Vannak speciális tetőfedők például, és ezt a tetőfedői mesterséget is nagyon jól megmutatják ezekben a, ska, a skanzenben. A gyümölcs feldolgozás nagy hatással volt rám, és mitűr és tagadás egy lipiceit szívesen elkötöttem volna, hazavittem volna. Köszönöm szépen mindenkinek, minden kollégának is, aki ott volt. Azt hiszem, hogy jól megismerhettük-e néhány nap alatt Szlovéniát. Ezek az utazások nem öm, láblógató utazások, nem luxus utazások, hanem az a céljuk, és ez teljesen jól teljesítette a szlovén utazás, hogy betekintést adjanak az ország működésében. Nagyon meghökkentett, hogy az egész ország területének csupán 8%-a szántóföld. és annyiban zárnám, hogy egyszer majd magán úton is elutazom Szlovéniába. Köszönöm szépen. Legközelebb motorral megyünk Szlovéniába. Elvileg mehetnénk lóháton is, de hogyha ez nem sikerül, akkor BMW-vel. Csak annyit akarnék mondani, hogy Ljubljana nincs olyan messze a hazámtól, az otthonomtól, mint Brüsszel, csak úgy zárójelesen. Köszönjük szépen, teljesen így van, Müller asszony, tessék. Az ALDE frakció nevében én is Franz Begovicsnak szeretettel köszönetet szeretnék mondani, és neked is, Erik, a jó szervezési munkáért, az egész csoportnak köszönettel tartozom, akik a, az utat szervezték. Valóban fantasztikus betekintést kaptunk a Szlovénia sokszínű gazdaságában. Láttuk, hogy a természetvédelemtől a kis struktúrát, mezőgazdaságig hogyan működik, szőlészet, borászat, gyümölcskertészet, méhészet, sok mindent láttunk, de valóban reggel 7-től este 11-ig eh, tele volt a programunk, nem a lábunkat lógattuk, ahol ez elhangzott. El nem tudtam volna képzelni, hogy két és fél nap alatt ilyen kitűnő eszmecseréket folytassunk, és ilyen informatív programot bonyolítsunk le. Beszéltünk ugye miniszterekkel. Köszönöm szépen, és örömmel megyek majd vissza magánemberként is Szlovéniába. Köszönöm szépen, Nikolzon úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Hát láttuk Albert BMW-jét. Tudjuk, hogy Albert milyen eh, száguldó módon vezet az autópályákon. Én is köszönettel tartozom mindenkinek, aki megszervezte ezt az utazást. Nagyon jó volt a találkozók sora, nagyon tanulságos volt, teljesen világos, hogy Szlovénia 20 utat járt be. És azt hiszem, hogy igazi um, gazdag jövő elé nézhetnek. Ismét is újra láthatjuk, hogy az Agri szakbizottság tagjainak sokat hoz a hogy megéri, hogy az Agrész Szakbizottság tagjai elutaznak az országokba és első kézből szereznek tapasztalatokat. Jobban meg is értjük a problémákat, amelyekkel a helyi gazdák, a helyi szövetkezetek eh, küzdenek. Európa egy nagyon sokszínű kontinens, és hogyha ellátogatunk az egyes országokba, akkor valóban ki tudjuk festeni az elvi képet, jobban értjük, hogy mi történik. Például a méhészek problémájába kaptunk most betekintést Szlovéniában. Köszönjük szépen, és én is szívesen térek majd vissza Szlovéniában. Köszönöm szépen James Nicholsonnak ezeket a kiegészítéseket, és most a úr a szó. Yes, Monsieur Agnew, pardon. Agnew úr, tessék. Köszönöm szépen. Én nem vettem részt az utazásom. Korkba kellett mennem Írországban. Egy EU eseményen vettem részt, ahol egy fiatal szlovén gazdával találkoztam. És igen meglepő dolgot mondott nekem. Azt mondtam, hogy sok fiatal gazda elhagyja Szlovéniát, vagy ha nem hagyja el, akkor Szerbiában vásárolnak területet, amely, mint tudjuk, nem az EU tagja, azért, hogy hozzáférjenek az orosz piachoz. Nem tudom, hogy Bogovics kollega ezt meg tudná erősíteni, hogy így van-e vagy sem. Érdekes volt arról hallani, hogy az éghajlatváltozás szlovéniai hatásairól beszél. És azt mondta, hogy késő tavaszi fagyokra, fagyokat okoz ez. Hogyha belegondolunk, hogy micsoda erőfeszítéseket tettünk, hogy csökkentsük a világ hőmérsékletét, hát jól csökkentettük, most már tavaszi fagyok is beköszöntenek Szlovéniába. Madame Russia. Köszönöm szépen. Nagy lasszony, kedves én is szeretnék köszönetet mondani, Erik nevében is, kiválóan szervezett utazás volt ez. Hogyha a parlamentben már nem lesz a mandátumod, akkor idegenvezető lehet. Biztos, hogy ebben is nagy sikered lesz. A kollégák által elmondottakat szeretném még egyszer én is megismételni. Számomra kiváló, szórakoztató utazás is volt ez, nem csak munka volt, a többiek ezt hangsúlyozták, hogy mennyit dolgoztunk, de szerintem nagyon érdekes volt megismerni Szlovéniát is, a várba fölmenni, és az este kivilágított városra letekinteni például, kiváló volt, és nagyon hangulatos sokat dolgoztunk, ez igaz, de nagyon szép élményekkel is gazdagodtunk. Látjuk, hogy igazi szívvel, lélekkel szlovén vagy, a régiót is nagyon jól ismerek, téged is sokan ismertek. Nagyon köszönjük, hogy ellátogathatunk, vagy meglátogatott bennünket a beszélgazdasági miniszter is, aki kiválóan beszélt németül, úgyhogy nagyon jól megértettük egymást. Úgyhogy pontosan ez volt a legfontosabb számunkra, hogy a mezőgazdaságért felelős legmagasabb szintű személyekkel beszélhetünk Szlovéniával. Nem nyaralás volt ez ugyan, de mégis egyes pillanatokban úgy éreztük magunkat, mint hogyha pihennénk. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, elnök úr. A többiek által elmondottak után már nem igazán tudok mit hozzátenni ehhez. Bogovics úrnak köszönetet szeretnék mondani, hogy fogadtak bennünket, megszervezte az utazásunkat, és szeretnék köszönetet mondani eh, az eszmecserékért, vitákért, és eh, ezzel így betekinthettünk a szlovén mezőgazdaság életébe, főleg Kelet-Szlovéniába, Emellett eh, a, megoszthattuk egymással a tapasztalatainkat eh, a talajjal kapcsolatos eh, kérdések, az áru, az árak, mezőgazdasági termékek árai, a tejágazat, stb. Tehát számos részletkérdés felmerült, ami mindannyiunkat foglalkoztat. Úgyhogy nagyon hasznos utazás volt ez. Hojzling úr, Köszönöm szépen, én is köszönöm Bogovics úrnak nagyon érdekes, informatív utazásra került sor. Dolgoztunk is, és megismertük az országot, nem csak egy régiót, hanem több régiót is. Ami rám nagy benyomást tett, az az, hogy ilyen sokan élnek még mezőgazdaságból 8 hektáros ö, átlag üzemméretnél ez nem olyan egyszerű, ráadásul a különböző jövedelme, jövedelem ö, típusokat akarják kombinálni egymással, a turizmus is nyilván fontos szerepet játszik vidéken. A kettes ö, pillérből származó pénzeket azt hiszem itt nagyon jó célokra lehet eh, kiadni, hogy ez valóban értelmes költségvetési politika, és valóban a jövőt eh, építik itt az emberek. az eh, emberek nem voltak kritikusak Európával szemben, nagyon pozitív volt a hangulat, úgyhogy azt gondolom, hogy ez nagyon hasznos volt. Az emberek érzik, látják, hogy bizony előnyt kovácsolhatnak a közös piacból, és végül javukra válnak azok a pénzügyi támogatások, amelyeket kapnak. Köszönöm szépen. Bogovics úr, szeretné összefoglalni? These kind words and uh, I want to answer Mr. Agnew. I hope that next time you will be... Köszönöm szépen. Köszönöm a kedves szavakat. Szlovéniában mintegy 70 ezer gazdaság van, 20 20-30 ezer ember él ezen felül a mezőgazdasági termelésből, és a 2007-2013-as időszakban mintegy 4 ezer fiatal gazda vett részt a fiatal gazdákra vonatkozó programban, és ez az egyik legfontosabb vidékfejlesztési program. És ahogy mondtad is, Martin, nagyon sok ilyen kis gazdaság van, amelyek diversifikálódnak. És ez választod a mi problémánkra is. Egy szóval nagyon örülök, hogy fiatal vér áramlik a szlovén gazdaságokba. Ugyanez a folyamat zajlik le sok más gazdaságban is a világon, csökken a gazdaságok száma bár, de ugyanakkor sikerült lefékezni a csökkenés folyamatát, többek közül, között köszönhetően a kapnak és egyre inkább közvetlen kapcsolatok jönnek létre a gazdaságok és a fogyasztók között, és a segít a kis gazdaságok létrejöttében. Hogy szlovének vásárolnának földet Szerbiában, erről nem tudok. Hogyha Fehér Oroszországból vagy Kazaksztánból vizsgáljuk meg az Oroszországba irányuló exportot, akkor bizony előfordulhat, hogy valaki megpróbálja kijátszani az EU exportot úgy, hogy őket hogy őket hogy hozzájuk szállítja az árukat. Őszintén szólva, az fontos, hogy a fiatalok megmaradjanak a gazdaságban. Én magam is almatermelő vagyok, és valóban április 26-án ütött be a fagy. Három hektárnyi alma ültetvényen 120-130 tonnát kellett volna betakarítani, és csupán 14 tonna almát takarítottunk be. Nagyon sok öm, gyümölcsös kertet építettünk ki, a jégverés ellen hálóval védjük az almás kerteket csöpögtető öntözést vezettünk be, visszautalok az izraeli kollega tegnapi előadására, de a probléma Ausztriában, Magyarországban, Szlovéniában az volt, hogy a kockázatkezelés nem jól működött. A fagy elleni védelem olyan drága, hogy az emberek nem élnek vele. Itt valóban tenni kell valamit. nagyon sok vízre volna szükség a fagyvédelemben, és hát nincs ennyi víz, nem áll rendelkezésre ennyi víz. A szlovén utazással kapcsolatban éppen azt akartam megmutatni, hogy mi Szlovéniában értjük, hogy arra van szükség, <clears throat> hogy a városi és a vidéki térséget jobban összekapcsoljuk, a vidékfejlesztési alapok eszközeit is felhasználva. De a kohéziós vagy a regionális fejlesztési alapok eszközeivel is jól gazdálkodunk, és Szlovénia legnagyobb részében, a vidéki térségben ugyanolyan életszínvonalon élnek, mint a városi térségekben, tehát nincsen igazi elvándorlás vidékről a városba. És a fiatal, jól képzett emberek, és ez nagyon fontos, megmaradnak vidéken. A 2007-2014-es pénzügyi tervben erre a jelenségre is választ keresünk a finanszírozás lehetőségeivel, és mondom, többek között ezen támogatások segítségével is alakult ki sokkal pozitívabb vélemény az euró Szlovéniában, mint sok más országban is, hogy én egy szép napon idegenvezetővé lépnék elő, hát nem tudom, de minden esetre köszönöm az kedves elismerést, köszönöm még egyszer. Merci, merci, Franz. Köszönöm szépen valóban megerősítettem, hogy nagyon jó idegenvezető lennél. Két szóban lezárnám ezt a beszélgetést. A gazdák sokszínűsége valós tény, ugye az Európai Unió erején túlmenően láthattuk az országnak a történetét, a közelmúlt fejleményeit, nagyon sok esemény következett be, és láthattuk, hogy milyen gyorsan alkalmazkodott a mai valósághoz, a korszerűséghez a mezőgazdaság úgy gondolom, hogy sokat tanulhatunk a szlovén mezőgazdaság dinamizmusából. Ez egy nagyon érdekes, tanulságos utazás volt. Köszönöm, hogy megmutattad mindezt nekünk. Köszönet a titkárságnak is, hogy eh, megszervezte eh, ezt a kiváló eh, utazást. Köszönöm szépen ezt a nagyon gazdag vitát is, és eszmecserét. Folytassuk akkor a ma délelőtti napirendünk következő pontjával, az általános költségvetés 2015-ös eh, évi mentesítéséről lesz most szó. Albert Dess úr, tessék! De. Köszönöm szépen, elnök úr! Erik, azt akartam kérni, hogy a 11-es napi rendi pontot nem vehetjék előre, hiszen a kollégám még a petíciós szakbizottságban van. Hogyha nem működik, akkor adok egy rövid beszámolót, de nekem jobban, jobban örülnék, ha 11-es napi rendi pontot vennénk most sorra. Technikai problémánk van ezzel. A bizottság, az Európai Bizottság a költségvetés témájához jött el, úgyhogy jár úr eset, helyett esetleg szólnál, megtennéd, hogy így kihasználhassuk az Európai Bizottság jelenlétét, és a 2015-ös mentesítést is elintézzük, hogyha ezzel egyetértesz, hogyha néhány szóban erről beszélnél. Ja. Rendben van. Péter jár, ott Atom dokumentumot, nekem ezt mutatom be. December 5 a módosítók benyújtásának határidejem, és január 25-26-án szavazunk. A cél az, hogy az agrár területen a hiba rátát, amely 2015-ben csökkent 2014-hez képest, a 2,5% viszonylag alacsony hiba kulcs az első pillér 2,2%-kal most hibarátát ért el, de a második pillérben 5,3%-os a hiba kulcs. Tehát ha van, ahol még munkát kell végeznünk, ez a második pilléres fellépések. Milyen típusú hibákkal találkozunk? Téves terület, bejelentés, nem szándékos a félrevezetésről történt, hanem tehát nem csalásról van szó, nem az adópénzek eltékozlásáról, hanem téves adat megadásról. Arra van szükség, hogy aktualizálják a rendszert. Péter Jár azt is írja, hogy a hiba fajtákat érdemesebb volna jobban differenciálni, különösen a közvetlen kifizetések területén. Péter Jár arra tesz javaslatot, hogy négy kategóriára usszuk a hibákat. Egyrészt hibák, melyeknek nincsen negatív kihatásuk. Másrészt öm, felelőtlenség, súlyos felelőtlenség és negyedsorban korrupció. Itt érdemes különbséget tenni ezek között. Nekem is volt olyan tapasztalatom, hogy a szomszédunk két méterrel be szántott az én területemre, hát ennek semmi adóügyi vagy az adóforintokra való kihatása nincsen. Az Agri főigazgatóság egy tanulmányt készített a vidékfejlesztés és a tökéletesítéséről és az agrár területek versenyképessége tételéről és ezt üdvözli Péter Jár, illetve azt is, hogy új hiba kvótákról van szó, de Péter Jár megjött személyesen, úgyhogy most odaadom neki a saját jegyzeteit. Ja, vielen Dank. Äh, Köszönöm szépen, elnézést kérek. A PETI szakbizottságban, ahol koordinátori szerepet töltök be, szavaztunk, tehát nem, egyszerre nem lehetek két helyen. A jó hírek, amelyekről koordinátorom joggal beszámolt. Ez azért egy kis bürok poharat kell nyújtanom a jó hírhez, hiszen azt terveztem, hogy az utolsó Strasburgi szerdán egy árnyék jelentéstevő ülést tartunk, de az igazgatás ezt elutasított, ez elég bosszantó. Egy protestáló levelet küldtem az elnökünknek, mert egész egyszerűen nem tartom jónak, ami itt történik. Az egyik porosz király azt mondta, hogy békeidőkben az igazgatás helyettesíti az ellent, az ellenfelet. Hát e- ezt tapasztaljuk meg mi is itt, hogyha a jelentéstevők megegyeznek abban, hogy árnyék jelentéstevőit ül- ülést tartanak, akkor azt gondolom, hogy a titkárságnak a tisztelt házban semmilyen joga nincs ahhoz, hogy ezt ne szervezze meg, hanem az a feladatuk, ezért tartjuk a titkárságot, hogy szervezze meg. Állítólag ez bevett dolog az Európai Parlamentben. Én azt kell, hogy mondjam, hogy a tartományi parlamentben és az országos parlamentben soha nem éltem meg ilyesmit. Már megszerveztük a termet, ott voltak a képviselők, és végül mégse sikerült ezt megtartani. Hát ez egyszerűen égbe kiáltó, felháborító, nem találok erre szavakat, hogy a ház, a parlament igazgatása hogyan obstruálja a mi munkánkat. Egy levelet írtam a főtitkárnak, erről az elfogadhatatlan. Én egyébként azok közé, a kollégák közé tartozom, akik igenis fontosnak tartják, hogy az árnyék jelentős tevőikkel eszmét cseréljenek, hiszen ez a tanácskozás minőségét növeli majd. Ez volt a rossz hír, ezért beszéltem bürok pohárról fentebb. De most jöjjenek a jó hírek. Szóval nem hittem volna, hogy ilyesmi megtörténhet, de megtörtént, mondom, panaszt emeltem, és hogyha a szakbizottság elnöke egy eh, információt kérnek tőle, akkor kérem, hogy támogasson. Mondom, hogy ha az előadó azt gondolja, hogy szükség van az árnyékjelentéstevő ülésére is, az árnyékjelentéstevők is, akkor ne obstruáljon a tisztelt ház. Merci, monsieur Dess monsieur Köszönöm szépen Dess és Jár uraknak. Belder úrnak adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr, és szeretnék köszönetet mondani eh, Jár kollégának is, nagyon eh, érdekes volt a véleménye a mentesítéssel kapcsolatban. Néhány észrevételem lenne, elnök úr, kedves kollégák. A eh, hiba arány az első pillérnél 2,2% és ez jó eredmény. A második pillérnél a hiba határ magasabb, vagy hiba arány magasabb, mint az első pillérnél. Azt látjuk viszont, hogy összességében jó a helyzet, ez mindenképpen jó hír. A számvevőszéknek ellenőriznie kell a hibarányokat, és pillérenként be kell mutatnia, tehát pillérenként meg kell különböztetni ez az első dolog, ami a vidékfejlesztést illeti, az egyszerűsített eljárással kisebb hibarányt érhetünk el az általány fizetések, illetve az egységárak alkalmazása mm, jó megoldást jelent, tehát ebben az esetben a hibarány csökkentését eredményezi, így ösztönzi a vállalkozásokat is az Európai Bizottság és a számvevőszék szeretne ezen a területen tovább lépni, és tovább javítani a teljesítmény, a hatékonyság mérését. Ez nagyon jó az innovációnak, köszönöm szépen a beszámolót, és nagyon örülök a jó együttműködésnek köszönet elnök. Köszönöm szépen eh, Belder úr, Sandra asszony következik. Köszönöm szépen, elnök úr, csak egy kérdést szeretnék feltenni. Az előadó talán eh, meg tudja eh, mondani, hogy a hatos pontnál milyen programról van szó, itt a második pilléren belül végeszül. Engedjenek meg eh, egy eh, ellen véleményt, ami az árnyékelő adó Strasbourg héten tartott egyeztetését illeti. Nem szeretném tagadni azt a lehetőséget, hogy a plenáris alatt is lehessen tartani ilyen ö, egyeztetéseket de hát nagyon sok minden történik a plenáris héten, nagyon sűrű a program. Nem lep meg, hogyha a plenáris héten a plenárisra mennek el a legtöbben a kollégák közül. Jó lenne, hogyha a másik három héten tartanák a többi találkozót. Nem feltétlenül kellene túl terhelni a plenáris heteket, hiszen így is nagyon zsúfolt a program, és szavazni is kell, nem szeretek vakon szavazni szeretném világosan elmondani, hogy amennyiben lehetséges kérném, hogy a szakbizottsági előadói találkozókat ne a Strasburgi plenáris heteken tartsuk. Ami a dokumentumot illeti, egyetértek egy csomó mindennel, amit elhangzott, a hiba arányt illetően, az első és második pillér vonatkozásában. Hangsúlyozni szeretném, hogy fontos egyszerűsíteni az eljárásokat, um, az a hiba arányok nagy része befogadhatatlan kiadásokhoz eh, kötődik, a szembevőszék foglalkozik ezzel. A eh, nagy aggodalomra eh, az ad okot, hogy a pénzügyi eszközök a kaptámogatását szolgálják elsősorban. Ami a számvitel ellenőrzését illeti, nagyon sok nehézséget vet ez fel, tehát mindenképpen elővigyázatosnak kell lennünk ezzel kapcsolatban. Tehát az az árnám, hogy nem annyira amiatt aggódom, hogy számviteli szempontból rendben van-e a támogatás. Inkább az aggaszt, hogy a kap támogatásokat mi alapján osztják ki, és milyen kultúrákat támogatnak belőle Észak-Közép-Európában illetve hogy nem méltányos a nagy és kis gazdaságok támogatásának megoszlása. A kis és közepes gazdaságokra jobban oda kell figyelni az Európai Bizottságnak, az európai intézményeknek a kapott tovább kell liberalizálni, hogy a költségvetési súlya kisebb legyen, ezt mindig ismétlem. Köszönöm. Szremovics úr. Thank you, Mr. President. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon jó javaslat ez. Azzal szeretném kezdeni mondandómat, hogy 2015 volt az első év, ahol a KAP reformiát 2013-as reformiát először teljes egészében alkalmaztuk, többek között a greenment vagy a kizöldítési kifizetéseket. És ez volt az új programozási időszak első évem a vidékfejlesztés területén. Üdvözlöm a javaslatot. Ugyanakkor van egy-két dolog, amit érdemes kezelni és fontos, hogy 2015-ben csökkenő tendenciát mutatott a hiba százalék 3,6-ról 2,9 százalékra csökkent 14-ről 15-re. Ezen felül pedig pontos eredményekre van szükség, a csalások ellenőrzése tekintetében, illetve minimalizálni kell a hiba százalékot. Még mindig két százalékos küszöb fölött van a becsült hibaérték. Ez hiba, ez baj. A hatos pont kapcsán más kollégáimhoz hasonlóan <clears throat> én is úgy gondolom, hogy nagyon fontos, hogy pontosan tudjuk, hogy mit fed le a hiba annak érdekében, hogy módosítani tudjuk a szabályokat. a mindkét pillérből származó támogatások valós szociogazdasági kihatásával tisztába kell kerülnünk. Ezért közös értékelésre és monitorozási keretre van szükségünk, úgy, hogy megfelelő impact indikátorokat alkalmazunk, melyet az Európai Bizottság és a tagállamok alkalmaznak. Azt remélem, hogy így eh, a teljesítményt jobban tudjuk majd mérni büszkék lehetünk, és mutassuk meg, hogy az EU hogyan menedzselé kapott, és hogyan biztosítja így egyrészt, hogy magas színvonalú élelmiszerek állnak rendelkezésre a fogyasztóknak, másrészt megakadályozzák az elvándorlást, és a vidéki térség nem ugarosodik el. Itt a parlamentben egy kiállítást tartottak arról, hogy milyen dokumentumokat, kérvényeket kell kitölteni ahhoz, hogy támogatást kapjon az ember. Hát bizony ez komoly administratív munka. Azt gondolom, hogy a jelentéstervezet jó alapját adja a munkának, realista megközelítést fogalmaz meg, de ugyanakkor javasolni fogok egy-két módosítót, hogy még jobbá tegyük ezt a jelentéstervezetet. Köszönöm. Merci. Köszönöm. Kálenbach asszony szó. Köszönöm szépen. Először is Desz kollégának szeretném köszönni, hogy eh, Jár kollégát szinkronizálta, és köszönöm Jár kollégának a jelentését. Annyit szeretnék mondani árnyék jelentéstevőként, hogy azt a gondolatot, hogy közös üléseket tartsunk, előadó és árnyék előadó, nagyon fontosnak tartom. De ugyanakkor nem biztos, hogy Strasbourg a megfelelő hely erre, hiszen minnyájunknak számos elkötelezettsége van. és persze a szakértők nem mindig állnak rendelkezésre, nem mindig vannak Strasbourgban. Tehát Strasbourg tényleg csak akkor opció egy ilyen találkozásra, hogyha nagyon szorít a cipő, sürget az idő, különben amellett volnék, hogyha Brüsszelben tudnánk megtartani ezeket a shadow üléseket. Másodszorban. A közleményben számomra azt tűnik a legfontosabbnak, tűnik, ezt az igét hangsúlyozom, kitérőt teszek. A Költségvetési Ellenőrzési Szakbizottságban is tag vagyok, és innen tudom, hogy a magas hiba százalék nem automatikusan jelenti azt, hogy a tagállamok, illetve az adófizetők pénzével nem felelősségteljesen bánnának. Nem azt jelenti, hogy elkótya vetjélnék, tékozolnák a pénzt, nem azt jelenti, hogy korrupcióra találtunk. Sok esetben ez csupán annak a jelzése lehet, hogy ez igazgatásban valami nem jól működik, bürokratikus akadályok jelentkeznek. Szóval egyrészt én is azon vagyok, hogy egyrészt a magas hiba százalékokat ne eh, tekintsük eh, eh, szándékos elkövetői magatartás eredményének. A számvevőszék egy sor vizsgálatot hajtott végre a területen, a kapvégrehajtása területén az elmúlt években, és kimutatták, hogy mely területek különösen kitettek a hibáknak. Nem kell ezt tehát ezért nem kell megijedni a hibaszázaléktől, és nem kell feltétlenül azt gondolni, hogy hibaszázalék csökkentése általánosabban üdvözlendő. De 3,6-ról 2,5%-ra van a csökkenés üdvözlendő, de tudni kell, hogy milyen háttere van ennek a statisztikának, ennek az adathalmaznak. A megosztott um, eszközfelhasználásról érdemes volna az egyes pontban még beszélni. Az EU költségvetés 18%-a megosztott igazgatásban vagy shared managementben kerül felhasználásra. Éppen erről érdemes külön beszélni a dokumentumban is. Ki kell emelni, hogy a bizottság és a számvevőszék más-más hibaszázalékokkal dolgozik a vidékfejlesztés területén a számbeviszék 5,3%, a bizottság 4,16%-kal számol. Azzal magyarázható ez a különbség, hogy nem mondjuk ez az égbe kiáltó különbség, hogy más-más módszertant alkalmaz a számveszék és a bizottság. Meghökkentő ugyanakkor az is, hogy a reprezentatív sampling mintavétel működik. A bizottság több ezer helyi vizsgálatot hajtott végre, a számbevőszék pedig idézőjelesen csak 180 vizsgálatot. Szóval azt látjuk, hogy ha mintákat jól vették, akkor azok reprezentatívak lehetnek. Úgy gondolom, hogy ezt a hiba százalékot hozzá kell eh, szoknunk, ha csak nem akarunk aránytalanul sok pénzt költeni ennek a csökkentésére. Azt hiszem, hogy ez nem reális. Általánosságban, és nem csak erre a területre vonatkozik ez, hanem minden olyan területre, ahol az Európai Unióban adatokat gyűjtünk be, szóval általánosságban azt szeretném még mondani, hogy kerüljük el, hogy különböző indikátorok, mutatószámok szerint gyűjtsük az adatokat hatalmas adatállomány jön létre, de akadályozzuk meg, hogy az adatok egy adat um, temetőbe kerüljenek, um, hiszen lehet, hogy az egyik az almafák magasságát méri, a másik pedig azt nézi, hogy uh, hány kiló uh, hozam almát termelt egy fa. Magyarán mondva, hogy még tovább bonyolítsam a metaforát, ne próbáljuk almát körtével összehasonlítani, használjunk világos kritériumokat, és ne használjuk például a állatsűrűség kategóriáját, hiszen hál' Istennek, ha már láttunk istálóban vagy szabadon tartott állatot, tudjuk, hogy ezek nem maradnak egy helyen, hanem mozognak. Ilyen módon tehát az állatsűrűség kategóriája teljesen értelmetlen. Aztán az, az ilyen um, flat rétekkel se számoljunk, hiszen ez se lehet centre pontosan meghatározni, és itt zárul be a kor. Úgy gondolom, hogy egy sor hibát lehetne egyszerű számszaki intézkedésekkel elkerülni. Például nem célra vezető egy épület, egy um, tervezett építkezés minden rész adatát megadni, hanem csak a fontosabbakat a vidékfejlesztési programok magasabb hiba százalékát védelmembe szeretném venni. Az elmúlt években jelentősen csökkent ez a hiba százalék, ezek nagyon komplex intézkedések, és még egyszer mondom, a hiba százalék maga nem eléggé megbízható indikátor. A negyedik pontban jár a kollega azzal vádolja kvázi a tagállamokat, hogy rossz adatokat szolgáltatnak. Jelezni szeretném, hogy a tagállamok rendelkezésére áll a lehetőség, hogy korrekt korrigálják az adatokat, hogy hibát fedeznek fel. A hatos pont kapcsán a hatos pont egy részét szívesen kitörölném a szövegből, hiszen azt gondolom, hogy az első pilléres kis programokat ne vigyük át a második pillérbe, hiszen egy társfinanszírozásra volna szükség, ráadásul ezzel csak nőne a vidékfejlesztési program hiba százaléka, de hát lehet, hogy jár kollega elmagyarázná, elmagyarázná, hogy mire gondolt ezzel. Van egy, még egy-két kis módosító, ezekről nem beszélek, mert ez túl hosszúra nyúlna, de egy fontos kérésem van még, amelyet el szeretnék mondani, mint hogy a Kokobunak is tagja vagyok, a Költségvetési Ellenőrzési Szakbizottságnak. Jelzem, hogy itt egy hiba van a szövegben a nyolcadik oldalon, a tizenötödik pontban arról beszél a szöveg, in the landfill parcel identification system, azt gondolom, hogy itt valaki hulladék gazdasági irányelvből copy valamit, de hát itt nem hulladék depóniáról van szó, tehát nem landfillről, hanem a mezőgazdasági termékeket deponáló helyről. Ez azért egy nagy különbség. Köszönöm. Köszönöm szépen, Kár. Ez Konis Neuschel asszony következik. Tulajdonképpen nincs is mit hozzáfőzni valom, sokkal Ennyire nem készültem fel kérdésekkel, Kaltenbach azt, hogy minden kérdést feltett, várom erre való válaszok, az erre adott válaszokat. Nekem sok minden újdonság még itt. Konkrét kérdésem az, hogy mi a hiba határ, mint definíció, mi a hiba határ definíciója. Lehet, hogy mindenki tudja már, hogy mi ez a definíció, de engem ez nagyon érdekelne, hogyha programonkénti Mm, hiba határól beszélünk, akkor teljesen világos, hogy a másik pillérben más a hiba határ, mint az elsőben, hogyha ennek pénzhez van egy köze, mm, százalékos érték ez, e, ez, ez, ezt értem. Elnézést, annak ellenére, hogy két éve vagyok itt, ezt még nem sikerült világosan megértenem. Hogyan definiálják a hiba határt, és valóban érdemese almát körtével összehasonlítani. Dantán úr, a szó. Köszönöm, elnök úr közelmúltban volt módom eszmét cserélni a számvevőszék új elnökével, aki a jogi bizottság elnöke volt a korábbi ciklusban itt a parlamentben, volt kollégám. Nyilvánvaló a számvevőszéknek az a feladata, hogy összeadja a számokat és ellenőrizze, hogy kijön az eredmény. De úgy gondolom, hogy a mezőgazdaságnál kvalitatív előrelépésre van szükségünk a számvevőszék jelentéseit tekintve. A számvevőszék több ezer tisztviselőt tartsakban azzal, hogy tökéletesen megfelele az akta, amit készítenek a számíteli szabályoknak. Közben azt nem nézik, hogy mire fizeték ki a pénzt, hogy elérték-e azt a célt, amit kitűztek, vagy éppen ellentétes célt értek el. Erről nem tudunk semmit a szemvevőszéknek a politikája, a szemvevőszéki ellenőrzés fokozatosan el kellene, hogy jutasson bennünket oda, hogy a szakpolitikánk hasznát fel tudjuk mérni. Tehát nem azon múlik ez, hogy a beadott akta komplette vagy sem. Annak érdekében, érdekében, hogy megvédjék magukat. Az adminisztrációs szintek mindegyike újabb rétegeket tett bele ezekbe az aktákba mezőgazdasági reformmal sokat foglalkoztam, és időnként, amikor a tagállamokban járok, nem igazán látom viszont a szándékainkat, azok következményét, mert mindig mindenki valamit hozzátett, és így deformálta a szakpolitikát, a szakpolitika nem attól lesz hatékony, hogy mindenki fedezékbe vonul, és a számok mögé bújik. Szeretnék emlékeztetni rá, hogy a legutóbbi reformban kollektíven a bizottsággal és a tanácsal együtt annak a kívánságunknak adtunk hangot, hogy amennyiben egy országban kiderül, hogy alacsonyabbá vált, csökkent a hiba arány, akkor könnyíthessük az ellenőrzéseket, a szemvevőszéket, meg kell kérdezni arról is, hogy hogyan lehet ezt alkalmazni, hiszen most már a negyedik évet zárjuk az új formula szerint. Köszönöm. Köszönöm, Dantán úr. Agnú, Agnú úr következik. Köszönöm szépen. Ez a véta úgy tűnik, hogy két részről szól. Van egy a, a, a az eljárási ügyrendi kérdésekkel kapcsolatos, a másik a költségvetéssel. Strasbourgi hétfő esti agri üléssel nincs gond, amikor éppen nem szólalok fel a plenárisban. Tehát ettől függ, hogy egyetértek-e vele. Csütörtök délután viszont nem biztos, hogy nagyon jó ötlet lenne a szavazás után még agri értekezetet tartani. Van egy szabálykönyv, a szabálykönyv pedig azt mondja, kérem, hogy figyeljen Filip maga is, mert maga ismeri a szabálykönyvet, mi szerint Strasbourgban bizottságülést nem lehet tartani, de majd kiigazít engem, ha nincs igazam. A második rész pedig arról szól, hogy a pénzt mire szórják el, és a kollega elég ékes szólóan beszélt erről. Az Ügyesült Királyságban óriási erőfeszítést teszünk annak érdekében, hogy a pénzt ne szórjuk el. Olyan nagy erőfeszítést teszünk, hogy ez olyan sokáig tart, hogy a végén pénzbírságra ítél bennünket az Európai Unió, mert kés késedelmes a kifizetés. És ez egy nagyon jó oka, azt kell, hogy mondjam, a Brexitnek. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen, Egnyú úr. Flanagan úr következik. You're talking about the... Ön a magas hiba határól beszél a második pillérben. A Költségvetési Ellenőrzési Bizottság 2014-ben eh, készített egy jelentést a kettes pillérről. Azt mondta, hogy az egyik probléma a szabályok túlteljesítése nemzeti szinten. A másik probléma az az, hogy a kettes pillér mindig összetettebb volt. De most mi a helyzet az egyszerűsítéssel? Az egyes pillért prioritásként egyszerűsítjük, holott világos, hogy a kettes pillérben nagyobb a probléma összefügg, ami az eljárásokat illeti, és hogy hogyan működnek a folyamatok, hadd mondjam el, hogy a legutóbbi Agri ülésen ott voltam, amikor a Költségvetési Ellenőrzési Bizottsággal is volt egy együttes ülésünk, annak is tagja vagyok, és megpróbáltam mindent megtenni annak érdekében, hogy meg, hogy meghallgassam azt, hogy az Agri DG mit mond a Költségvetési Ellenőrzési Bizottságban, de sajnos nem tudtam odaérni időben. Joachim Zeller is elmondta, hogy sajnos nem tudunk két helyen lenni egyszerre, és abban az, azon az ülésen, tulajdonképpen jól megkaptuk a magunkét azért, mert nem teljesítettük a költségvetést, holott a költségvetésnek a legnagyobb szerete mezőgazdaság. Nagyon fontos lenne, hogy ezeken az üléseken részt vehessünk. Egy nagyon fontos dolog, ami megerősíti azt, amit én gondolok erről. Zeller úr elmondta, hogy az egyik legnagyobb aggodalma, ugye néppárban van, és hát ez egy kicsit összezavar engem, hogy a pénz a nagy gazdaságokhoz megy, például az angol királynő, királynőhöz, vagy ír hatalmas birtokokhoz. Én azt gondoltam, hogy a néppártban általános vélemény az, hogy a gazdag, gazd, a gazdag üzemekhez kell a pénzt eljuttatni, de úgy látszik, hogy mégsem így van. Nem olyan E, egyszerű a pénzek 40%-át e, egy embernek juttatni, e, hogyan tudják megindokolni ezt a finanszírozási torzulást. Köszönöm. Anyu, úr szeretne reagálni? Igen, ügyrendi pont elnök úr. Flanagan úr azt mond, nem, nem tud, az, a királynő nem csak angol királynő, hanem az Egyesült Királyság királynője. Nem gondolom, hogy Írország királynője lenne, de több, mint angol királynő. Remélem, hogy hálás lesz nekem, hogy ki javítom. Köszönöm, megadom a szót a bizottságnak, Borchman asszonynak. A bizottság nevében akkor kérjük az ön reakcióit. Köszönöm szépen, elnök úr. Érdekes volt meghallgatni a hozzászólásokat. Először is hadd mondjam el, hogy ami a véleménytervezetet illeti, örülünk annak, hogy a bizottság elismeri azt, hogy csökken a hiba határ, és ahogy Kaltenbach asszony mondta, a bíróság által talált hiba határ az nagyjából megfelel az éves jelentésnek 2,02 ahogy a bíróság is mondta, ez tulajdonképpen megfelel az ő általuk megállapított hibahatárnak. Ez azt jelenti, hogy a költségvetési költségvetésnek több mint 97%-a rendben van. Ez e, e, így is lehet nézni a dolgokat. Mindig a hibáról beszélünk, de hát e, ha megfordítjuk, akkor sokkal pozitívabb a kép. Néhány megjegyzés. Önök említették a reformot, említették, hogy 2015-ös év volt az első reformév. E, igen, Például a közvetlen kifizetések végrehajtásának reformja 2015-ben volt, azonban csak 2016-ra került ez végrehajtásra kifizetések szintjén, tehát ezt a hiba határt 2015-ben nem lehet még kimutatni. Aztán az általány kifizetések például ez a 2014-20-ig tartó új vidékfejlesztési periódusra vonatkozik, és 2015-ben ennek a programnak csak egy korlátozott része valósult meg, úgyhogy reméljük, hogy a második pillérben folytatódni fog a hibahatár csökkenése. Kaltenbach asszonynak köszönöm azt is, hogy megemlítette, hogy a Költségvetési Ellenőrzési Bizottság a parcella identifikációs rendszert rosszul, rosszul nevezte meg, tehát landfillnek nevezi, nem landnek nevezi, nem tudom honnan szivárgott be ez a hiba, ezt ki kell javítani, próbáljuk ezt, ezt a hibát megszüntetni. A segítségüket köszönjük ebben. A kilences pontot nem említették meg, ez is a parcella identifikációs rendszerről szól. Itt az szerepel, hogy az első években a hibahatár növekszik ezen azonosító rendszer működése eh, beindítása miatt. Nem gondoljuk, hogy ez így lesz. Az IX 97-es eh, bevezetése óta használjuk ezt a eh, Land Parcel Identification rendszert. Hibák voltak, de nem volt olyan trend, hogy ez növekedett volna. A jelentés tehát nem a közvetlen kifizetések reformjáról szól. Aztán egyesek beszéltek a négyes pontról, a hibás jelentéstételről. A biztos, Hogan biztos többször is említette, hogy nem azt gondoljuk, hogy szándékosan Mm, szándékosan jelentenek mm, kisebb hiba határt, vagy kevesebb hibát, mint amennyi történt, hanem az annyit jelentenek, amennyit találnak. Lehet, hogy több is történt, de azt nem tárták fel. Tehát nem arról van szó, hogy szándékosan rosszul jelentenének, hanem a rendszer mm, olyan, hogy nem minden hiba kerül feltárásra, és ezért bejelentésre. Nem Mm, került arra sor, vagy nem tártuk azt föl, hogy a tagállamok szándékosan hibásan vagy rosszul jelentettek volna, egyszerűen a rendszer nem fed fel minden hibát. Végül pedig, ami az ellenőrzési statisztikát illeti, természetesen Gartenbach asszony említette azt is, hogy a tagállami ellenőrzésekre alapozzuk a munkánkat. Ez a munka alapvető ö, ö, része. Nem, elősz... nem úgy van, hogy először a bizottság vagy a, vagy a számbevőszék jelentene, nem. A tagállamok jelentenek, aztán illetve ellenőriznek, és erre alapozzuk a munkánkat. Köszönöm szépen a véleményt, amely a hibahatár csökkenését elismeri és üdvözli. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Eh, Borsman asszony az Európai Bizottság részéről szólt. Egnyú úr az Egyesült Királysággal kapcsolatban? Igen, a Strasburgi eh, bizottsági ülésekkel kapcsolatban a szabálykönyvre utaltam, egy kérdést tettem föl, és nem kaptam erre választ. Eh, köszönöm. Igen, a válasz az, hogy valóban a büró szabályai azt írják elő, hogy az árnyék előadói üléseket, illetve más üléseket elvileg nem kellene a plenáris héten Strasbourgban tartani, de az a helyzet, hogy rutinszerűen kérnek derogációt ez alól, és adnak derogációt ez alól. Tehát végeredményben ez a parlament elnökének a mérlegelésén eh, múlik Mm, akár csak a többi bizottság esetében derogációt szoktunk kérni, de arra odafigyelünk, hogy fontos találkozókkal, a plenárison zajló fontos szavazásokkal, vitákkal ne ütközzön ez hogyha nincs semmi fő oka annak, hogy elálljunk tőle, akkor fenntartjuk a derogációs kérésünket. De igaza van önnek, hogy elvileg ilyen ülés nem lehetne tartani, és derogációt kell kérni ehhez. Elnök, köszönöm. Neuscher asszony, kiegészítés. Okay, és lenne még egy kérdésem az Európai Bizottságtól, hogyan számolják a hibahatárt a programként, kifizetésenként, 10 ezer euróként. Elnézést, hogy itt ragaszkodom ehhez a konkrét kérdéshez. Most már nagyon szeretnék választ kapni, hogy mi a hibahatár. Bocsman asszony. meghallgatjuk a választ, és akkor una meghagyjuk a szót járónak az összefoglalóra. Igen, amikor a számvevőszék hibahatáról beszélünk, a számvevőszék tudja megmondani, hogy hogyan számítják a hibahatárt, de a számvevőszék alaponként számol, tehát az első pillér, illetve a vidékfejlesztés, illetve egyéb programok második pillér, vagy a többéves pénzügyi keret második fejezete, fejezetének a programjait e, egy mintát vesznek, amely minden tagállamra vonatkozik, e, minden programra. Az egyik az első pillére, másik pedig az összes többi, az összes többi programra. Az Európai Bizottság éves jelentésével kapcsolatban látják, hogy alaponként számoljuk ezt, illetve közvetlen kifizetésenként a mm, vidékfejlesztésre, illetve költségvetési tranzakciónként. Az audit eredménye, a tagállami tanúsító hatóságok eredményeinek az összefoglalásáról van szó. Nagyhol asszony, számomra ez alapvető kérdés, hogy programonként vagy időszakonként folyik ez, nem tudom, nem beszélhetünk erről, hogyha nem értjük, hogy miről van szó, vagy ennyire különböző kalkulációs módszerek vannak, tényleg almát körtével hasonlítunk össze, akkor hogyan várják el tőlünk, hogy érdemben eszmecserét folytassunk erről a kérdésről. Ezt akartam tisztázni. Válasz. Hosszú vitákat folytattunk a különböző metodológiáról. A bizottság és a számvevőszék között. Kátenbach azt mondja, hogy mondta, a hiba határ, ami a két alapot illeti, tulajdonképpen nagyon has, hasonló. A bizottság, a mezőgazdasági főigazgatóság tehát a DG Agrinak az EFRD-re számított hibatára 4,99 volt, a többi programra pedig 4,47, tehát a számbevőszék a tranzakciókon alapuló hibahatárt számolja, mi pedig az összes tagállami, illetve audit által végzett ellenőrzésre alapozzuk a hibahatár megállapításunkat, de végeredményben nagyon hasonló számokra jutunk. A költségvetés, vagy a mezőgazdasági költségvetés 97, több mint 97%-a rendben kerül végrehajtásra. Köszönöm, Flanagan úr újra kérte a szót. Köszönöm szépen. Az egyik probléma, amelyet én látok ezen a területen, a gazdaságok szintjén a hiba százalékkal kapcsolatban, az igazgatási rendszerben áll, hogy Brüsszeltől Dublinon át egész a gazdaságig több igazgatási szint működik. És mondjuk egy gazdálkodó azt mondja, hogy támogatási joggal rendelkezem, mondjuk a marha legeltetés területén, és lehet, hogy ezt fogják mondani, hogy évtizedek, évszázadok óta ezt a füvet eszik a marhák. De a bizottságban valaki ezt mondja, hogy elképzelhetetlen, hát csak ezzel a füvel nem lehet táplálni a marhát. Szóval az a kérdés, hogy támogatásra jogosult-e egy tevékenység, vagy egy terület, vagy sem. Hát, hogyha évszázadok óta valahogy gazdálkodik egy gazdálkodó, és utána Brüsszelben azt mondják, hogy mégsem vagy jogosult erre, sőt, hát ez lehetetlenség, és utána pedig azt mondják, hogy hiba. Ez egy olyan <laughs> hiba, amely bürokratikus szempontból hiba, de hát valójában a valóságban nem hiba, hanem több évszázados uh, hagyomány. A megoldás az lehet, hogy uh, őrizzük meg a saját mezőgazdasági hagyományainkat, és nem mindent Brüsszelből igazgassunk. Merci, Monsieur Jach. Köszönöm. Jár úr, kérem, zárja le ezt a vitát. Köszönöm szépen, köszönöm a kollégák felvetését, ötleteit is az árnyék jelentéstevői ülésről csak annyit akarok mondani, hogy tényleg felbosszantatom magam, hogy mertem egyáltalán kérni valamit. Azt gondolom, hogy nagy kurok vagyunk, mind a heten, ott találkozunk, ahol akarunk, miközben a parlamenti igazgatásnak ehhez titokban találkozunk majd. Egyszerűen szóval felbosszantottam magam, de mondom azért, mert tényleg azt gondolom, hogy a, az igazgatás akadályozza a munkánkat, de nekem szabad mandátumom van, tehát ilyen módon a jövőben majd nem kérdezek, nem jelentek be, hanem egyszerűen csak stikiben találkozunk. Az ember a saját tapasztalataiból tanul, mindenesetre ez saját jogom, hogy eldöntsem, hogy kivel is mikor találkozom. Punktum pasta. Hát a jó Istenre még hallgatnék, de hogy valahogy az igazgatás iránymutatásait vegyen figyelembe, hát ez nevetséges egy ilyen ügyben, ami a konkrét kérdéseket illeti. Hátulról kezdem. Mi, mi a hiba? Tényleg a különböző programterületeken kell ezt megkülönböztetni, és az a kérdés, hogy reprezentatíve a mintavétel. Azonban én problematikusnak tartottam azt, hogy a pénzügyi kár szempontját nem veszik figyelembe. Az új elnök azt mondta, hogy a régi elő jelentésekben is szerepelt az, hogy nem mondhatjuk, hogy 3%-os hiba százalék, mondjuk azt jelenteni, hogy két és fél milliárdnyi összeszközt rosszul, rosszul fizetünk ki. Magyarán mondom, hogy hibakvóta nem beszél a okozott kárról. A számvevőszék elnöke mondta ezt, is. elmondta, hogy az újságíróknak is mindig elmondják, hogy ne kapcsoljanak, ne hozzanak rövid vagy téves következtetéseket, ne zárják rövidre a következtetési kört. A hiba százalék gyakran nem jár pénzügyi következményekkel. Vannak olyan hibák, amely hiba bár statisztikailag nézve, de nem okoz semmilyen fajta kárt. Tényleg vastag, vaskos köteteket lehetne erről írni, de minden esetre a két és fél százalékos hiba százalék abszolút elfogadható. Másik kérdés, milyen kis vidékfejlesztési programokra gondoltam? hiszen azt tapasztaljuk, hogy az első pillérben a hiba százalék mindig magasra, alacsonyabb, mint a második pillérben. Azt hiszem, ez azzal magyarázható, hogy a kedvezményezettek különbözőek. A gazdálkodó a közvetlen kifizetések eh, miatt benne van a rendszerben, évről évre küzd a támogatásért, eh, hozzászokott a papírmunkához, hozzászokott az igazgatáshoz igazgatási munkához. Ám a vidékfejlesztés területén vannak olyan kedvezményezettek, akik egyszer életükben pályáznak és kapnak pénzt. Hát persze, hogy előfordul itt a hiba, de hát épp ezt akarjuk elérni a vidékfejlesztési politikában, nem csak a profi gazdálkodót akarjuk el, elérni a pénzekkel. De hogyha valaki vidék, vidéki térségben do, lakik, van egy háza, amelyet a, fel akarja újítani, a udvarát, a pajtáját, vagy egy kis kézműves, lehet, hogy életében csak egyszer pályázik, és hát ilyen módon előfordulni hiba. De még egyszer mondom, ha hiba be is csúszik a rendszerbe, nem biztos, hogy ez pénzügyi kihatással is jár. Egy szóval fontos, hogy figyeljünk a hiba százalékra, de ne gondoljuk azt, hogy kizárólag ez mutatja meg a helyes felhasznál, ad betekintést a helyes fel, felhasználásba, vagy sem. Másrészt az agrárpolitikában a második pillért hiába magasabb éjbe százalék nem szabad, hogy feladjuk, hiszen ezzel tudjuk a vidéki térség alakulását befolyásolni. Aztán valaki feltette a kérdést, hogy a hatodik pontban mire gondolok azzal, hogy az új programok nevezessenek további bürokratikus terhekhez. Hát arra, hogy örülünk az európai beruházási programoknak, szeretnénk, hogy a vidéki térség is felhasználja ezeket a programokat, de ha szabályokat vezetünk be, akkor fontos, hogy a szabályok, a meglévő szabályokon összeegyeztethetők legyenek, akadályozzuk meg, hogy a különböző támogatási alapok más-más szabályok szerint működjenek. Erről szól a hatodik pont, nem másról. helyesnek tartjuk, hogy akár a kis programokat az EFSI-ből finanszírozunk, az Európai Beruházási Alapból, de meg kell akadályozni, hogy ez további bürokratikus terheket rójon a gazdálkodók vállára. Hát valami jót akarunk elérni a programokkal, viszont hogyha a kedvezményezett nem ismeri ki magát a programok útvesztéjében, akkor ez egy antihirdetés volna. Márpedig vonzóbbá kell tenni ezeket a programokat. Tavaly is elmondtam, és elmondom most még egyszer, hogy az európai agrárpolitika céljairól, funkcióiról hosszan cserélhetünk eszmét, de a költségvetési mentesítés során a tisztelt házáltal hozott határozatokat kell figyelembe venni. A felhasználás nem lehet jobb mint maguk a határozatok, illetve a jogszabályok, végrehajtási jogszabályok. Tehát ne próbáljuk a gazdálkodók térfelére gurítani a labdát, hogyha mi mondjuk a végrehajtási jogszabályokat nem jól fogadtuk el, és ez hiba százalékoknak megnyitja a lehetőséget azelőtt, hogy hibázzanak a felhasználók. Egy szóval, azt hiszem, hogy összefoglalta minden kérdést, amelyet felvetettek, mindenre kitérek, és megtartjuk, ígérem kollégák, megtartjuk az árnyék jelentéstevő ülét. Összességében viszont ki kell jelentenünk, hogy a mezőgazdaság mind az első, mind a második pilléres támogatás jó jelzést ad a többi szakpolitika számára, hiszen a hibak százalék elég alacsony le a kalappal a felhasználók is az igazgatás előtt is, hiszen felelősségteljesen bánunk az európai pénzekkel, ezt ki kell jelentenünk. Köszönöm jár úrnak a módosítókat december 5-én délig lehet benyújtani, erre emlékeztetnék. Tehát a rend szerint Viorica Dancsila kolléganő jelentése következik a munkafeltételekről és a prekárius munkavégzésről. Nem tud ma velünk lenni, úgyhogy De Castro úr fogja a jelentést ismertetni alkalmat ad ez arra, hogy a bizottságunk a mezőgazdasági munka körülményeivel foglalkozzon. Tudjuk, hogy időnként nagyon prekárius a munkavégzés a mezőgazdaságban, a módosítók benyújtására itt is december 5-én 12 óra a határidő. De Castro úrnak adom a, meg most a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretnék uh, Dancsila kolléganőnek köszönetet mondani az elvégzett munkáért. Az ő nevében pedig elnézést kérek, hogy nem tud itt lenni. A jelentés a Foglalkoztatási Bizottság részére készült, és a mezőgazdasági prekárius munkakörülményekkel foglalkozik. Ez gyakoribb a mezőgazdaságban, mint a többi szektorban hangsúlyozzuk, hogy egy csomó külső feltétel meghatározza a mezőgazdasági munkavégzést, így az éghajlat például a bizottságnak és a tagállamoknak olyan eszközöket kell kialakítaniuk, amelyek a jövedelem stabilizálását eredményezik, illetve a kockázatokat kezelik. A jelentés hangsúlyozza, hogy nagyon fontos a szezonális munkavállalók helyzetének megvizsgálása, valamilyen jogi státuszt ki kell alakítani számukra, hogy a szociális védelmük megvalósuljon, társadalmi biztosításuk, különösen prekárius helyzetekbe tudnak ők kerülni a bizottság és a tagállamok, tehát a szociális helyzetüket szabályozni hivatottak, és meghivatottak védeni őket a fiatalok és a nők különös különösen nehéz helyzetben vannak a falusi környezetben. Nehéz saját vállalkozást indítani, külön támogatást kell tehát ezeknek a kategóriáknak nyújtani. A fiatal gazdáknak szóló alapok és a nőket segítő alapok színvonalas munkahelyeket és igazságos, méltányos fizetést kell, hogy biztosítsanak a e, vidéki környezetben nagyon fontos, hogy e, a munkakörülményeket, munkaegészséget, munkabiztonságot védjük az összes mezőgazdasági munkavállaló esetében, a fiatalok és a nők esetében is, és különösen oda kell figyelni a szezonális munkásokra. Köszönöm szépen, és emlékeztetnék rá, hogy 2016. december 5-e déli 12 óra a módosítók benyújtásának határideje. Köszönöm, elnök. Köszönöm szépen, Dikasztró úr kiegészítés érdekében Alessandra asszonynak adom most már a szót. Köszönöm szépen. Úgy hiszem, hogy a prekariátus, vagy a bizonytalansági, bizonytalan munkaviszonyok kérdése éppen a vidéki térségen, térségekben játszanak fontos szerepet. A munkafeltételek nem csak arról van szó, hogy fix, végleges, vagy szerződéses munkaviszonyban van-e valaki, esetleg bizonytalan munkaviszonyban, hanem arról is, hogy milyen fizetést kap. Általánosságban észrevehető, kitapintható a jelenség, hogy a munkaviszonyok prekáriusabbakká, bizonytalanabbakká válnak a vidéki térségem. Ezzel a dimenzióval szeretném gazdagítani a jelentéstervezetet, és ezért erről egy jelentés módosítót nyújtok be. Ribeiro asszony, köszönöm szépen. Meg szeretném köszönni Danti kollégának az vég, elvégzett munkát. Néhány szempontra szeretnék uh, kitérni, amelyről a jelentés nem tud szólni rövetsége okán. Ahogyan De Castro kollega mondtam, kapcsolatot kell teremteni a prekárius munkaviszony, vagy mondjuk bizonytalan munkaviszonynak és a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok között, valamint a értékteremtési lánc, a vertikum liberalizációja között. A vidéki térségen kiszolgáltatottabbak az emberek különösen az ultraperifér régiókban vált még drámaibbá a helyzet, még bizonytalanabbaká a munkaviszonyok. A különböző agrárágazatokban különböző válaszokat kell találni. Ezért figyelni kell arra, hogy ne egységesítsünk minden feltételt. A prekárius munkaviszony definíciója, hogy magyarul mondjuk, tehát a prekárius munkaviszony definíciója olyan feltételeken kell, hogy nyugodjék, olyan előfeltételek kell, hogy meghatározzák, amelyek mindenhol érvényesíthetőek. Bizonyos minimális feltételeket mindenhol biztosítani kell, a munkabiztonság, a munkaegészség, a szakszervezeti szerveződés, vagy a képzés továbbképzés lehetőségét. Fontos, hogy fellépjünk az illegális munkavállalás ellen. Ezen a területen is együtt kell működnünk, együttműködési mechanizmusokat kell találni, a magán és a közkéznek, az állami szereplőknek és a magánszereplőknek. Persze a mezőgazdaság óhatatlanul szezonális munkát is kínál, és bizony a szezonális munka területén minimalizálhatjuk talán a prekariáztus negatív jelenségeit. Hogyha az Európai Bizottság egy mega kampányt indítana, a munkáltatók és a munkavállalókat megcélozva, és meggyőzve őket arról, hogy fellépjenek a bizonytalan munkaviszonyok ellen, akkor a sikeres lehetne és mindent meg kell tenni annak érdekében is, hogy visszaéleseket kiküszöböljük. Itt ráadásul együttműködési lehetőség nyílik köztünk és a foglalkoztatási szakbizottság között. Szorosan együttműködöm majd az előadóval. Merci, Madame Ribeiro. Köszönöm szépen, Ribeiro asszony. Slimovics úr következik most. Thank you, Chair. Thank you. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm. A vidéki térségen a munkafeltételek nagyon nehezek, és veszélyesek is lehetnek. A szezonális munkások, a migráns munkavállalók gyakran illegális munkavállalók is dolgoznak a mezőgazdaságban. Gyakran alacsony jövedelem, hosszú, sok órát dolgoznak naponta, és ugyanakkor különös veszélyekkel jár a mezőgazdasági munka, nagyon magas a halálos balesetek száma. Strukturális változás tanúi vagyunk a mezőgazdaságban, és egyre ritkább a teljes munkaidői foglalkoztatás. A mezőgazdaság ugyanakkor jelentős munkaerő igényű még továbbra is, és növekszik a nők munka, női munkavállalók részarány, ezt üdvözöljük. Ezeket a szempontokat szeretném módosítóimmal megjeleníteni a szövegtervezetben. A szezon, szezonális munka, az ágazat strukturális eleme, és ilyen módon bevett dolog. Ugyanakkor a stabil munkavállalás részaránya csökken. Releváns ö, rendszereket dolgoztunk ki, annak érdekében, hogy a szezon munkásokat hosszú távú foglalkoztatáshoz juttassuk, a több tevékenységre kiterjedő szerződések rendszerét kellene kiterjeszteni. Másodszorban nem szabad elfelejteni, hogy a munkavállalók, hogy gyakran túl alacsonyan képzettségűnek tekintjük, éppen ezért fontos a szakképzés számukra. A mezőgazdaság területén magasan képzett munkavállalókra is szükség van, de ezt nem eléggé értik a szereplők. Nagyon fontos az is, hogy a gazdálkodók a fenntartható termelés területén, illetve az elvándorlás megakadályozása területén fontos munkát végezhetnek. Vonzóbbá kell tenni a vidéki térséget, és ilyen módon komoly stratégiai uh, célkitűzés az, hogy megakadályozzuk az elvándorlást. Ki szeretném még emelni a a bevándorló munkavállalók kizsákmányolásának kérdését. Gyakran szervezett formában történik ez. A Fekete-Afrikából, Kelet-Afrikából, Ázsiából jövő munkavállalók és nyomorúságos fizetésből élnek, gyakran um, az üvegházak vagy fóliasátrak mellett uh, bódékban élnek, néha napi 20 vagy akár 5 eurót keresnek csak napi 10-12 óra munkáért. Ez ellen fel kell lépnünk, fel kell számolnunk ezeket a nyomortelepeket, és biztosítani kell, hogy a szolidaritás érvényesüljön az irányukban. Még egyszer meg szeretném köszönni az előadónak a munkáját, és mondom, hogy módosítókat fogunk benyújtani annak érdekében, hogy javítsuk a szöveget. Köszönöm. Merci. Euh, Köszönöm, Fenegen úr. Köszönöm szépen a jelentést. Úgy gondolom, hogy szomorú, hogy eh, ki kell, hogy mondjuk, hogy általában, amikor a bizonytalan, prekárius munkavégzésről, munkafeltételekről beszélünk, akkor ez a kisebbséget érinti csak, de a mezőgazdaságban a válság miatt is a többségre igaz ez a prekárius, bizonytalan munkakörülmények azt jelentik, hogy gyakorlatilag kevesebbet kap a terményért valaki, mint amennyiért előállítja, és ez majdnem mindenkire vonatkozik, hogyha az ember nem tulajdonos, hanem szezonális munkás, persze védeni kell, de úgy gondolom, hogy a legjobb módja az emberek megvédésének, és ez itt visszavisz az angol királynőz, illetve az egyes Egyesült Királyság királynőjéhez. Tehát, hogyha valaki megeszi az egész süteményt vagy tortát, akkor senki másnak nem marad. Azért prekárius a munka végzés. Amikor a kapot újra tárgyaltuk, én még új voltam itt, hát hogyan tudna egy gazdaszervezet meggyőzni gazdaszervezeti tagokat, hogy sokkal jobb lesz nekik, hogyha kevesebb pénzt kapnak. Nem is tiltakoztak, hogy um, tisztességesebben, méltányosabban osszák el a kap pénzét. Az én országomban semmiképpen nem igazságosan, méltányosan osztják el a pénzt. Az a baj, hogy nagyon erősek azok, akik elnyomják azokat, akiknek nincs pénzük. Elnök, köszönöm Finnegan úr. Most pedig a bizottság részéről Barero Flores asszonynak adnám meg a szót, hogy a foglalkoztatási eh, főigazgatóság álláspontját ismertesse, tessék. Jó napot kívánok! Az Európai Bizottság eh, nagyon gondosan nyomon követi ezt a jelentést, és mint tudják, eh, a bizonytalan munkavégzésről készítünk egy dokumentumot, Juncker elnök, amikor bemutatkozott, azt mondta, hogy Európának három A osztályzatot kell kapni a szociális téren is, a szociális pillérnél ebben a konkrét témában még várjuk a beadványokat, kontribúciókat, és nagyon alaposan elolvassuk az összes jelentést. Itt önöknél is, meg a foglalkoztatási szakbizottságban is. Köszönöm, Dikaszra úr, köszönöm a kolléganőknek, kollégáknak a hozzászólásokat, természetesen feljegyeztem őket, és Dancsilla kolléganőnek továbbítom őket. Eddig köszönet eh, az együttműködésért, és mindazért, amit mondtak a kollégák. Köszönöm, emlékeztetnék rá, hogy december 5-én 12 óráig lehet módosítókat benyújtani. Köszönöm szépen a eh, munkájukat. Eh, Tudom, hogy sok módosító lesz, mert nagyon nagy a tét. Egy kis időt nyertünk, át is adom a kalapácsot Szikérszki úrnak, a bizottság igazi elnökének, és 11 óra 37, 11 óra 15-kor kezdődik a koordinátori ülés, mi pedig délután folytatjuk 15 órakor csak egy technikai információ, a plenáris teremben folytatódik az ülésünk. Jó koordinátori megbeszélést, illetve kellemes délelőtöt kívánok!